Right. Eh, possiamo cominciare. Kedves kollégák, akkor elkezdhetjük az ülést. Nézzük a napi rendünket. Ahogy a múlt héten pénteken informáltuk Önöket, módosítottuk a napi rendet. A dél-szudáni béke miniszter Pagon Amun ö, látogatásának törlése miatt. Ezért 11.30-kor lesz ma a zöld, zárt ülés. Ma délután, a szavazások után a Magreb országokkal és fel, fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnöke Páncéri úr, illetve Gomes asszony, aki a líbiai keretmegállapodásról szóló jelentés előadója, be fognak számolni arról, hogy milyen látogatást tettek Líbiában november 1 és 5-e között. A mai ülésünket 19.30-ig meghosszabbítottuk, mert így Füle biztosnak lehetőséget tudunk adni, hogy a bővítési csomagról beszámoljon. Vagyis az Európai Bizottság tagjelölt és potenciális tagjelölt országaival folytatott tárgyalásokról szóló beszámoló. és ezután történik majd meg az Európai Bizottságnak az az ülése, ahol ezt a csomagot elfogadják. 2010. szeptember 20-ai és október 5-ei ülések jegyzőkönyveinek elfogadása következik. Amennyiben ezekhez nincsen senkinek megjegyzése, akkor elfogadottnak tekintük. Nincsenek közleményeim, úgyhogy következik a négyes napi rendi pont, az emberi jogok helyzete a világban 2009-es éves jelentés, Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája. Úgy tűnik, hogy nagyon nagy érdeklődés kíséri ezt a kérdést. Rendkívül sok módosítás érkezett, rekord, 423 módosításnál tartunk éppen most, és a mai délutáni szavazással kapcsolatban nagyon sok kompromisszumos javaslat is született. Így Eston asszonynak el tudjuk majd mondani, hogy milyen elvárásaink vannak az Európai Unió öm, emberi jogokkal kapcsolatos ö, politikájával. A decemberi plenárison fogjuk elfogadni ezt a jelentést, reméljük nagy többséggel, és ezért Andri Kiene asszony több mint 40 kompromisszumot készített már elő. Úgyhogy meg is adnám a szót azonnal a jelentéstevő asszonynak, hogy mondja el véleményét, kommentálja a beérkezett módosításokat, és mutassa be azokat a kompromisszumokat, amelyekben már sikerült megállapodásra jutni. Öné a szó, illetve ügyrendi kérdés? Nem. Úgy tűnik, hogy akkor senki sem kíván hozzászólni. Megadom a szót Andrikien asszonynak. Köszönöm szépen, litvánul fogok beszélni. Kedves kollégák, valóban nagy öröm számomra az, hogy elmondhatom önöknek ezt a jelentést az emberi jogok helyzetével kapcsolatban a világon. A mai dokumentum illetve az, amelyet majd szétoztunk délután, az um, a világ um, emberjogi helyzetét uh, vizsgálja. Néhány megjegyzésem lenne a 2008-as, 2009-es uh, helyzettel kapcsolatban. Nagy mértékben uh, változott a helyzet. Egy, hadd mondjam el, hogy ez egy hosszabb időszak, amelyet most lefedünk. A jelentés 2008 közepétől 2009 végéig felé le az időszakot, és nem csak az emberi jogi eh, helyzetet vizsgálja, illetve a demokráciát, hanem az Európai Unió politikáit, illetve tevékenységét is ezen a területen. Látni fogják majd, hogy 2010-ben eh, eh, bekövetkezett megsértés az embereknek, ezt is lefettük. 2008-2009-es periódusban is megvoltak a különlegességek, ekkor ebben az időben lépett életbe a Lisszaboni szerződés, új intézmények jöttek létre, mint például az Európai Külügyi Szolgálat. Ezután az, ezzel az Európai Unió jogi személyiséget kapott, és ennek megvannak a következményei például az emberi jogokról szóló egyezmény, vagy bármilyen más nemzeti, nemzetközi megállapodás tekintetében. Az Európai Uniónak most már sokkal több figyelmet kell szentelnie az emberi jogoknak a jövőben. Meg kell küzdeni a terrorizmust, sokkal jobban harmonizálnunk kell a politikáinkat. A gazdasági válság is kihatott a az emberi jogokra, főként a leginkább nélkülöző népességre. A klímaváltozásnak is hatása van az emberi jogokra, főként a fejlődő országokban. De ugyanígy a modern technológiáknak is hatása van az emberi jogokra, mert ez kötődik bizonyos emberi jogokhoz, például gondoljunk csak az internet cenzúrázására. Tehát ennyit magáról a periódusról, amelyet tárgyalunk. Most pedig a jelentés struktúrájáról néhány szót. Itt az EU emberi jogi éves jelentésével is foglalkozunk, nemzetközi fórumokkal is, például az ENSZ emberi jogi tanácsával, ebben foglalkozunk a vallás szabadsággal, példa, vagy ugyanígy foglalkozunk például a választások megfigyelésével is. Számos alfejezetet szenteltünk a nők elleni erőszaknak, a nemzetközi emberi jognak, illetve van egy új fejezet is, amit a kollégák javasoltak, ez pedig az Európa, a Nemzetközi Büntetőbírósággal foglalkozik, és a legtöbb módosítás pont ehhez a témához kötődik. Ahogy az elnök úr is kifejtette már, 223 módosító indítvány érkezett, ez elég sok, és ez pont azt mutatja, hogy mennyire fontos ez a jelentés számunkra megpróbáltam úgy megalkotni ezt a jelentést, hogy minden politikai nézetet, minden álláspontot tükrözze, nem csak az én vagy az én frakcióm nézeteit. Megalapodtunk bizonyos kompromisszumokban, ahogy az elnök úr ezt már említette. 42 kompromisszumos megalapodás született, és a szavazásokkor én támogatom majd ezeket a kompromisszumokat. Szeretném megköszönni az emberi jogi eh, szervezetek, a civil szervezetek munkáját is, akik támogatták ezt a jelentést, nagyon jól együttműködtek velünk. Köszönöm szépen a megjegyzéseiket, és csak megismételni tudom azt, hogy az emberi jogi aktivisták, illetve a civil szervezetek, a fő tanácsadóink, fő szakértőink, és nagyon örülök, hogy támogattak bennünket. Természetesen a kompromisszumos javaslatokat már szétosztottuk önöknek, És nem hiszem, hogy ezeket fel kellene olvasnom, meg kellene őket ismételnem. Csak egyszerűen szeretném megköszönni a kollégáknak a vitát, és köszönöm már előre is a megjegyzéseiket. Grazie la relatrice. Köszönöm szépen. Az első árnyék jelentéstevő, Howitt úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Andrikiene asszonynak, aki jó barátom és kollégám évek óta most már, és jelentéstevőként a munkája kiváló, hatalmas mennyiségű módosítással kellett dolgoznia, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel azt kockáztattuk, hogy túl hosszú, olvashatatlan és túl sok megduplázott rész lesz a dokumentumban. Ezért nagyon fontos a kompromisszumok megléte, úgyhogy köszönöm szépen az erre irányuló munkát. A az Emberi Jogi Albizottságnak bizony nem volt hozzáférése bizonyos fordításokhoz, de ugye decemberben le akarjuk zárni a plenárison ezt a témát, Úgyhogy azt hiszem, hogy ebből a szempontból is rendkívül jó munkát végzett kolléganőnk. Egy újítást is bevezetett a jelentésbe, például azzal kapcsolatban, hogy az internetes szólásszabadság vagy a tanács végkövetkeztetései a gyermekek és nők ellen elkövetett erőszakkal kapcsolatban szintén megjelennek ebben a jelentésben. saját és a többi frakció munkáját is belefoglalta a jelentésbe, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes azok a megjegyzései is, amelyek a különböző afrikai országok büntető bíróságainak munkáját értékeli. Nagyon fontos az AFED számára az is, hogy most már évek óta azon próbálkozunk, hogy ne az éves emberi jogi jelentés, tehát a tanács vonatkozó jelentésének másolatát vagy másodlatát készítsük el itt az AFED szakbizottságban, hanem inkább próbáljuk meg ellenőrizni a bizottság, a tanács, illetve a főképviselő munkáját az emberi jogok helyzetének szempontjából. És azt hiszem a jelentéstevőnek sikerült ezt a fajta megközelítést alkalmaznia, ezekkel a módosításokkal bizonyos országokkal kapcsolatban, vagy bizonyos fajta emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatban egyre több információt kapunk. De ugyanakkor az a kockázat is felmerül, hogy felvizezzük egy kicsit az eredeti megközelítést. Politikailag hatékonynak kellene lennie ennek a jelentésnek, ez a fő célunk. Éppen ezért az egyik módosításunk pont arra irányult, hogy a tanács, illetve a főképviselő figyelmét ráirányítsuk a parlament munkájára, és főként a svéd elnökség, ha jól emlékszem, a svéd elnökség alatt kezdődött meg ez a munka, ugyanis azt kívántuk elérni, hogy legyen a tanács emberi jogi jelentésében egy fejezet, amely a parlament emberi jogi munkáját méltatja. Ez szerintem egyébként hatékonyabb, jobb megközelítés. Andrik Jene asszony két kompromisszummal kapcsolatban is nagyon jó munkát végzett. sikerült konszenzusra jutni a különböző frakciók között, és nagyon jó az, és nagyon jó fajta kompromisszumot sikerült Jene asszonynak kialkudnia a frakciókkal a GSP Plus kapcsán. Azt hiszem, hogy ennek a kérdéskörnek a kapcsán tehát a GSP Plus kapcsán elég eltérőek a vélemények ennek a hatékonyságával, működésével kapcsolatban. A szocialista prioritásokkal kapcsolatban azt tudom elmondani, nagyon jó kompromisszumot sikerült eludni, a, ki alakítani a vallási diszkriminációval kapcsolatban, a nők diszkriminációjával kapcsolatban, illetve a hittel kapcsolatos diszkrimináció kérdésében. Ez egyébként egy most éppen vitatott kérdés az ENSZ emberi jogi tanácsában is. Hogy vajon a vallási vallásszabadság megsértése emberi jogi jogsértésnek minősül-e vagy sem. Gomes asszonynak is köszönöm a munkáját. Vele együtt úgy gondoltuk, hogy európai szinten ö, szociális és kulturális jogokról szóló ö, alapjogi ö, dokumentumot kellene kialakítanunk, és végül azt kellene elmondanom, hogy Guantanamo kapcsán, ugye az Egyesült Államokban most fél időben van az elnökség, tehát ilyen értelemben szükséges értékelni a helyzetet. Ugye a Guantanamo-i támaszpont bezárása az most aktuális kérdés. Tehát ennyit a Guantanamo-i kérdésről. És végül Kuba. Az éves emberi jogi jelentésben igen kritikusan fogalmazunk, bizonyos, illetve bizonyos tagállamok is ö, eléggé rosszul ö, ítélik meg az ENSZ emberi jogi tanácsának munkáját Kuba kapcsán. De ugyanakkor úgy gondolom, hogy mi jó hiszeműen jártunk el, olyan értelemben, hogy kompromisszumot keresünk. Kollega nőmmel is rájöttünk arra, hogy frakcióink egyetértenek ebben a kérdésben. Nagyon sajnálatos az, hogy a több mint 40 kompromisszumból csak a 24. az, amely Kubával a 24-est, amely Kubáról szól, nem tudjuk támogatni. Ugye gyakran a néppárti szakértők szeretnék, hogyha eltűnnének a színről a szocialista szakértők, de ilyen értelemben nem tud kialakulni konszenzus. Ez egy olyan jelentés, amelyhez 500, közel 500 módosítás ér- érkezett, úgyhogy még egyszer köszönjük szépen Andrikiene asszony munkáját. Köszönöm. Második árnyék előadója a szó, Donxis kollégája. Thank you, Mr. President. Um... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadónak a kiváló munkájához, hiszen rengeteg módosítóindítvány nyújtottak be, ezek alapján sikeresen kompromisszumos módosítóindítványokat állított össze a kollégák hozzájárulása alapján most már tényleg egy lényeges és éles üzenetet tud adni ezzel a jelentéssel az Európai Parlament, nem csak a harmadik partnereknek, külső partnereknek, hanem a tanácsnak, a bizottságnak, a tagállamoknak és az új külügyi szolgálatnak is. Ezért szeretnék mindenkit arra kérni, hogy támogassa szavazatával ezt a jelentést, hiszen ez egy nagyon jó előrelépés a jobb koordináció felé az egyes emberjogi eszközök tekintetében, és néhány nagyon sürgős emberjogi jogi kérdéssel is foglalkozik a világ szerte. Konkrétabban az ALDE árnyék jelentője árnyékjelentős tevékként azt mondom, azt kell mondanom, hogy támogatom az összes kompromisszumos módosítanítványt, bár nem tudták az összes módosítónkat bevenni ezekbe. Néhány módosítóindítvány ellen fogunk szavazni, de alapvetően egyetértünk az üzenetet és a tartalommal. Néhány esetben úgy gondoljuk, hogy túl sok részletet tartalmaz ahhoz, hogy egy ténylegesen éles véleményt megfogalmazó jelentés lehessen. Minden egyes konkrét esetet most nem fogok említeni, minden esetre összegezve szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy nagyra becsülöm az előadó munkáját, és a jelentés mellett fogunk szavazni. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Harmadik árnyék előadó, Otala kolléga. Köszönöm, elnök úr. Az a hozzáadott érték, amit, ezt a jelent, amit ez a jelentés tartalmaz, és amit decemberben az Európai Parlament el fog fogadni, az az, hogy közvetlenül kapcsolódik az EU emberi jogi stratégiájához, amit a főképviselő asszony megígért. És nagyon jól tudom, hogy a főképviselő asszony és a bizottság is várja az inputot a folyamat alapján, bár a részletek még nem tisztázottak. Viszont szeretném itt megemlíteni, hogy az EU emberi jogi stratégia felülvizsgálata nagyon átlátható kell legyen, nagyon nyitott kell, hogy legyen, és befogadó. Ezért úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek egy közleményt kell kérnie a tanács részéről a parlament számára, vagy esetleg a bizottság és a főképviselő részéről, azért, hogy valójában egy nyitott egyeztetés folyhasson arról, hogy az EU emberi jogi stratégiáját és politikáját hogyan lehet az Lisszaboni szerződés alapján irányítani. André Kéne asszony, az én véleményem szerint is, aki a zöld frakció árnyék előadója vagyok, nagyon jó kompromisszumos javaslatokat állított össze, ezeket teljes mértékben támogatni tudom, és nagyon nyitott volt a kollégák által benyújtott módosítók tekintetében. Um, grazie la parola. Köszönöm, Schulz kollégája a Es liegt uns hier ein sehr guter, umfangreicher... Szerintem ez egy nagyon alapos jelentés, amely nagyon jól tükrözi az emberi jogok hiányosságait, a megsértését. De mégis úgy gondolom, hogy szükség van néhány pontosításra, illetve kiegészítésre, nem csak az emberi jogokkal kapcsolatban, hanem az általánosan ismert polgári jogokkal kapcsolatban. Gondolok itt például az aktív, illetve a passzív választójogra, amelyet nem mindig garantálnak, illetve gyakran megsértenek. Gondolhatunk itt a választási manipulációkra, hamisításokra. Nem csak a választási megfigyelések során láthatjuk ezeket a csalásokat, például láthatjuk ezt Oroszországban vagy Ukrajnában is. Pontosítani kell például az olyan esteket, amikor újságírókat támadnak meg. nem csak Natália Esztamirova esetre gondolhatunk a korábbi szovjet területeken, hanem arra is, hogy több mint 40 nagyon súlyos támadás érte a média képviselőjét, legutóbb Boris Kasimot élt egy ilyenfajta támadás. Ezt mindenképpen ki kell emelnünk. Másrésztről mindenképpen aktuálisnak kell lennünk. Például volt egy demonstráció az orosz alkotmány 31. cikkével kapcsolatban a múlt vasárnap engedélyeztek egy ilyen fajta demonstrációt, én is részt vettem ezen, ezt pozitívan kell értékelni, de még mindig nem ugyanez az, amit mi demonstrációk alatt értünk. 800 résztvevőből limitálták a résztvevők számát, és nagyon sok rendőr volt ott, tehát igazából nem lett ez szabad demonstrációnak tekinteni, tehát ezeket a hiányosságokat sikerül emelnünk. Ultimo intervento. Jegl kollégáé a szó utoljára. Sorry. Jegle kolléga, elnézést mondja az elnök. Herr Vorsitzender, und ich möchte... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen szeretném megköszönni Andre Kiene asszonynak a munkáját de minden árnyék jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani. Az Emberi Jogi Albizottságban láttam azt, hogy mennyire intenzíven foglalkoztak ezzel a témával. Azt is láttam, hogy milyen sok módosító érkezett, én is sokat írtam, és hogy elolvassuk a kompromisszumokat, akkor meg lehet állapítani azt, hogy a világ összes problémáját nem tudjuk megoldani ezzel a jelentéssel, de ez a jelentés a Lisszaboni szerződés értelmében az új helyzetünkben már egyfajta súlyt fog kapni. Ezek a legfontosabb dolgok, és pontosan azokról a kérdésekről van szó, amelyekről szól a jelentés. Van egyfajta keret, amit meg kellett tar- tartani, és ezt be is tartotta a jelentés készítője. Amellett lennék, hogy széles körben szavazzuk meg ezt a jelentést, kapjon ez a jelentés egy széleskörű támogatást az Európai Parlament részéről, hiszen ez, ezzel megmutathatjuk a parlament súlyát is, és nagyon jó alapja ez a további munkának. Az emberi jogi területen, hogyha szeretnénk hosszú távon működni, akkor egy nagyon alapos munkára van szükség. Ez a jelentés ezt mutatja, nagyon alapos, nagyon jó munka volt, ezt köszönöm. Béni se Sonált, interventi, kérdezem, hogy van-e további hozzászólás, illetve ha nincs, akkor az előadónak adnám meg a szót, hogy foglalja össze a most elhangzottakat. Köszönöm, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki részt vett a vitában. Szeretném megköszönni a megjegyzésüket, javaslataikat, értékelésüket. Úgy gondolom, hogy a szavazás előtt meg kéne még egyszer próbálnunk egyeztetni a kubai témával, ha ezt nem ellenzik a kollégák. Én minden esetre szeretném megtartani a kompromisszós módosító indítványomat. Talán ezzel az javaslatommal egyet tudnak érteni. Aztán a GSP Plus témája a Guantanamo-t említették, ezeket a problémákat. Ezekkel kapcsolatban nem látok semmilyen gondot, és szeretnék köszönetet mondani az ALDE árnyék előadójának is, és a többi kollégának, Schulz úrnak, aki az emberi jogok megsértését említette, az oroszországi helyzetet, teljesen igaza van. Én több újságíró töltek meg az utóbbi időben Oroszországban, és nemrég egészen friss esetekről is hallottunk, sőt, megfigyelőként részt vettünk az oroszországi demonstrációkon is. Megvizsgáltuk, hogy az alkotmányt a valóságban hogyan teljesítik. Látjuk, hogy vannak javítandó dolgok. Minden esetre most 2008-2009-es időszakot fed le ez a jelentés, úgyhogy nekünk itt persze jó lenne olyan problémákat és olyan eseteket is említeni, amelyeket azért tízesek, frissebbek, de hát meg kell találni egy megfelelő egyensúlyt, hiszen elsősorban 2008-2009 a fő vizsgált időszak. Azért néhány szót beillesztettünk 2010-ről, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani a megjegyzésekért, és várom a további munkát, illetve a délutáni szavazást. Grazie, quindi vi ricordo. Köszönöm a szavazás ma délután erről a jelentésről, és a decemberi plenárison kerül megvitatásra a téma az Európai Bizottság főképviselőjével, Aston asszonyjal. Következő napi rendi pont, ötös. Az északi sarkvidékre vonatkozó fenntartható uniós politika. Az előadó még nem jelent meg, ezért javaslok egy rövid 5 perces szünetet. Bene, possiamo riprendere. Ribadisco che il... Megkezdjük ismét a napi rendünket. Tehát a következő napi rendi pontunk az északi sarkvidékre vonatkozó fenntartható uniós politika. Volt szeptember másodikán egy meghallgatásunk, és Gáler képviselő egy nagyon érdekes jelentést írt erről a témáról. És most ennek a jelentés tervezetnek az első eszmecseréje következik, úgyhogy meg is adom azon a szót Gáler úrnak, hogy mondja el legfontosabb kiemelkedő gondolatait. De. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, hogyha egy ilyenfajta témával foglalkozom, mint például az északi sark, akkor hamarosan rájövünk arra, hogy mennyi szerepvállaló foglalkozik ugyanezzel a témával. Láthatjuk azt, hogy mennyi politikai területet érint ez a téma, és láthatjuk azt is, hogy mennyi jogi, politikai megállapodás van már ezen a területen. Ezzel a jelentéssel nem fogom feltalálni a spanyol viaszt természetesen, de meg fogom mutatni azt, hogy a 2008-as bizottsági közleményből kiindulva, illetve a 2009-es tanácsi következeteseből kiindulva egyfajta aktív szerepvállalás hogyan tud az Európai Unió elérni, és hogyan tud ezzel többletértéket teremteni minden szerepvállaló számára. A munkánk célja az, hogy egy jelentést fogadjunk el, amely a megváltozott geopolitikai helyzetet figyelembe veszi a sarkörön, illetve az északi sarkköri szerepvállalók számára nyilvánvalóvá teszi azt, hogy mi az Európai Uniónak a pozíciója, az északi sarkkal kapcsolatban, és hogyan kíván az EU fellépni itt. Jelenleg nincsen az Európai Uniónak északi sarki tengerpartja. Grönland nem tartozik az EU-hoz, de Finnország és Svédország által képviseltette magát az Európai Unió az északi sarkör vidékén, ha, és illetve hogyha Izland, hogyha csatlakozik az EU-hoz, akkor lesz még plusz egy ilyen ország, illetve Norvégia és Izland az Európai Gazdasági Közösség által, illetve szabadkereskedelmi által kötődik az északi sarkkörhöz, és ezt meg is említettük a jelentésben. Mint bármilyen más ipari ország, Európának is szerepe van abban, hogy ne szennyeződjön az északi sarkvidék. Már a kezdettől fogva együttműködtem az árnyék jelentéstevőkkel, és meglapottunk, és számos találkozunk volt, és többi más úgynevezett stakeholderre szerepelőval is találkoztam. Az egyes, illetve hármas pontokban utaltam arra, hogy ezek a politikai területek már közösségi szintre kerültek, és már a kezdetben is kitértem az északi sarkvidéken élőkre is, hiszen nekik is nagyon fontos ez a fajta politika. A megemlített témák a stabilitás, béka, béke, kutatás, hajózás, halászat és más erőforrások felhasználása, például a földgáz, illetve az ásványi anyagok. Kiemeltem azt, hogy a különböző EU koncepciók és súlypontok között eh, vannak prioritások is, és ezek megfelelnek a közvetlen szomszédjainak, az északi sarkvidéknek, és ebből egy óriási együttműködési potenciál adódik. A jelentés célja többek között az is, hogy politikai módon elérjük azt, hogy a különböző érdekeket egymással összeegyeztethetővé tegyük. Főként, eh, ahogy mondtam, földrajzilag nincsen közvetlen szomszédságunk az északi sarkvidékkel, de mégsem mondhatjuk azt nekik, hogy így vagy úgy kellene ezt csinálnatok, eh, vagy ezt nem szabad tennetek. Ehelyett inkább egy fenntartható fejlődést eh, kell elérnünk, nem csak az ott lévő öm, emberekkel. A klímaváltozás kapcsán a halászattal, a hajózással, összefüggésben, az erőforrások felhasználásával kapcsolatban. Itt is eh, megalapodásra van szükség, főként a legmagasabb technikai jellegű szinten. A legmagasabb technikai jellegű szint, eh, ez azt jelenti, hogy ez egy gyakorlati jellegű megközelítés legyen. Ezért eh, a jelentés támogatja az IMO, a Nagyobb Tengerészeti Szövetségen belüli munkát, illetve annak irányába, hogy létrejön a kötelező lett sarkvidéki eh, hajózási kódex, eh, illetve a, az északi sarki tanács munkáját is támogatjuk. A világkereskedelem 40%-ának eh, kereskedelmi flottáját ellenőrizzük az Európai Unió részéről, és mivel változnak a klíma feltételek, ez fontos pont lehet még. A Norvégia és Oroszország közötti vitákat meg kell szüntetni, és az erőforrásokkal kapcsolatban az a, az érdekünk, hogy együttműködjünk a különböző technikai standardok kapcsán is, és ezt úgy tudjuk elérni, hogy a technológia transfert hozunk létre, és kölcsönös érdekeket meg tudunk valósítani. A technológia transfer a nem nagyobb standardokkal Ez azért is fontos, mert itt van a világ földgáz, illetve ásványanyag készlenek egy ötöde, és olyan technológiákra van szükség, amelyek széndiokszid csökkentő jellegűek. Nagyon fontos a gazdasági fejlődés, és ez főként az ott élők számára fontos. Meg kell jutnunk az északi sarkvidék irányába lehetőségeket, és hogy ezt ne érezzék veszélynek, ez is nagyon fontos, és az őslakos népességet is figyelembe kell vennünk, azokat, akik ott élnek, és nekik mindenképpen fenntartató gazdas, gazdálkodásra van szükség. A jelentés elkészítés kapcsán egy személyképviselővel is beszéltem, aki azt mondta, hogy nem szeretne múzeumban élni, tehát amikor az északi sarkvidéket fejlesztjük fenntartatóan, ez nem azt jelenti, hogy egy óriási nemzeti parkot hozunk létre, hanem arról, hogy fenntartható legyen valóban a fejlődés ezen a területen. Az irányítással kapcsolatban már utaltam a létező intézményekre, többek között a, a sarkvidéki tanácsra és Itt is aktívabbnak kell lennünk, és sokkal kötelezőbb érvényű szabályokat kell elfogadni. Már csak azért is, mert így erősíthetjük ennek a szerepét, és mindenképpen azt támogatom, hogy az Európai Uniónak állandó megfigyelői státuszt kell adni. Csak néhány tagállam van ott képviselve, de az Európai Unió önmagában nincs képviselve. A Lisszaboni szerződés által most már lehetővé válna ez, hiszen számos kompetenciát már közösségi szintre emeltünk, és így állandó jelleggel lehetnénk megfigyelők ott. A következtetések, amelyeket levontam a jelentésemben, azok következőek. Egyrésztről ösztönzöm azt, hogy az Európai Bizottságon belül a MÁRE főigazgatóságon legyen egy állandó szolgálati struktúra, hogy koherens munkát lehessen végezni. A kutatási eszközöket hatékonyan kell felhasználni. Ez nem csak a sarkvidék számára fontos, hanem az Európai Unió, illetve tagállamai számára is amellett vagyok, hogy, illetve azt javaslom, hogy a teljes északi sávvidéket lefedő pénzügyi, illetve társfinanszírozási programot hozzunk létre, nem csak a kutatási területen, hogy valóban hatékonyak legyünk ezen a területen. Szeretnék egy sarkvidék információs centrumot létrehozni, ez egyfajta eszköz lenne az Európai Unió politikai számára, hogy eh, a szerepvállalókat tájékoztassuk a sarkvidéken a politikáinkról, de fordítva is, hogy információkat eh, kaphassunk az északi sarkvidék területéről. Azt szeretném, hogyha a Galileo projektet és más eh, műholdas projekteket kihasználnánk arra, hogy a tengeri utak biztonságát növeljük, és úgy gondolom, hogy azok a jelzések, amelyeket küldünk, azok a nagyobb együttműködést erősítik, és a klímaváltozás kapcsán is nagyobb standardokat tudunk létrehozni. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió az egyik legfontosabb partnere lehet az északi sarkvidéknek, és végezetül pedig annyit szeretnék elmondani, hogy akkor, amikor ezzel a témával foglalkozunk, akkor olyan sok ötletet kapunk, hogy azt már nem is tudjuk beledolgozni a jelentésbe, hiszen itt korlátokba ütközünk. Egy-két módosítást én is írtam, az árnyék jelentéstevők is bizonyos módosítókat benyújtottak, tehát ez egyfajta kis trükk, amivel kicsit bővíteni lehet a jelentést. Köszönöm szépen a kollégák megjegyzéseit, és várom a vitát, amelyet tovább finomíthatom majd a jelentést. Grazie, kollégák. Köszönöm szépen, Gáler úr. Az első árnyék jelentéstevő következik. Jákon Szári következik. Kiitoksia. Morales. Vielen Dank, raportör Galler. Tämä erittäin huolellisesti tehty ja kiinnostunut. Köszönöm szépen eh, Galler jelentéstevőnek az jelentést. Nagyon eh, érdekes eh, jelentést állított össze, és egyértelműen látszik, hogy nagyon sok munkát fektetett bele az előadó, és hogy személy szerint is nagyon érdekli ez a téma. Kezdem a kritikai megjegyzéseimmel. A jelentés legelején egyetemen szerepel, hogy az északi sarkvidék a klímaváltozás miatt egyre érdekesebbé válik, és hogy ez a fejleményeknek az elsőleges okozója. Nem értek ezzel egyet teljes mértékben. Én úgy gondolom, hogy a globális gazdaság állít az okok mögött, illetve hogy olyan természeti kincsek vannak az északi sarkon, amire mindenki igényt tart. Természetesen a, a klímaváltozás és a globális gazdasági fejlemények összekapcsolódnak, de különböző mértékben. Úgyhogy az alapkérdés igazából az, hogy mi az a változás, ami a világban a gazdasági változásokat okozza, illetve hogy ezekre az északi sarki kincsekre igényt tartanak az emberek. Ez egyébként egy nagyon érdekes megközelítés. Nagyon sok rossz fejlemény van a világban, viszont ebben a jelentésben van egy jó fejlemény. Az északi sarki fejlődés stabil, békés. Ezt egyébként a múlt héten is láttuk. Gáler úr beszámolt Norvégia és Oroszország által között megszületett megállapodásról, illetve az erőforrások felhasználásáról, és több éves vitát tudtak így lezárni. Ez egy jó hír. Az északi sarkon jelentős a határon átnyúló tevékenység Például a természetes határok és államok koncepciója az egy új a számi népek úgy gondolják, hogy közel állnak Európához, és az Európai Uniónak ezzel kapcsolatban jelentős feladatai vannak. A bizalomépítést kell, hogy hangsúlyozzuk. Véleményem szerint ez a központi téma. Nem azért akarunk ott lenni, hogy mi határozzuk meg a szabályokat, bizalmat akarunk építeni. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez legyen a megközelítés. Tudjuk, hogy Oroszország nem kívánja azt, hogy az Uniót fellépjen, úgyhogy még egyszer mondanám, hogy a bizalomépítés az elsődleges téma ezen a területen. A jelentésben teljesen jogosan szerepel, hogy az északi tanács, az északi sarki tanács állásfoglalását kell hangsúlyozni, hiszen ez az az egyetlen testület jelenleg, amely formot biztosít az északi sarki államok számára, és amelynek keretei között ezek az északi sarki államok, valamint a helyi lakosok együtt tudnak működni. Ezt meg kell, hogy erősítsük. A bizottságnak meg kell tennie mindent azért, hogy biztosítsa, hogy az északi sarki tanács megerősödjön. Véleményem szerint ez az egyik legnagyobb kihívás. Például a titkárság kérdése, az, hogy az Európai Unió állandó megfigyelő státust kaphasson az Északi Sarki Tanácsban. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és ezen dolgozni kell. Áston főképviselő dolgozik ezen. Az északi sarki tanács esetében az Európai Unió több erőfeszítést kellene, hogy tegyen azért, hogy megerősítse az együttműködést az északi sarki tanácsa az Egyesült Államokkal, Kanadával, Oroszországgal. Itt is a bizalomépítést hangsúlyoznám. Kutatói hálózatok kialakítása, illetve a meglévő hálózatok erősítése is nagyon fontos. Közös alapot, közös forrásokat kell találnunk ehhez. Olaszországban, Németországban, Norvégiában, Finnországban szinte mindenhol folyik kutatási tevékenység az EU tagállamokban, viszont ez még nincs koordinálva jelenleg. az északi dimenziónak és az északi dimenzió északi sarki ablakának nagyobb jelentőséget szeretnék adni. Az északi dimenzió és konkrétabban a logisztikai aspektus az egyik legkonkrétabb együttműködési forma, az EU és Oroszország között. A hírekben, az újságokban ez nem jelenik meg, de mégis ez egy konkrét és gyümölcsöző együttműködés. Úgyhogy az északi dimenzió hatását az északi sarki ablakra tovább kell erősítenünk. Azt is hangsúlyozunk el, hogy az Európai Unió vezető szerepet kell, hogy játszon, konkrétan a északi sarki klímaváltozási fejlemények értékelése tekintetében. Újra mondanám, hogy ez is a biztonság, bizalomépítés témája szempontjából fontos. Gáler úr beszélt a tájékoztatásról, több és megbízhatóbb adatra van szükségünk. ez a többdimenziós tudományos megközelítés lényege. Egyetértek Gáler abban, hogy az északi sarki információs központot a Lapföldi Egyetemen lehetne felállítani, hiszen ez már most is, mint ernyő szervezet működik ezen kontextus tekintetében. A jelentés nagyon helyesen említi a benszülötteket, de nem beszél a helyi lakosokról. Véleményem szerint ezt ki kellene igazítani. Azért, hogy a helyiek támogatását illetve bizalmát meg tudjuk szerezni az EU irányában, a projektek irányában. Ezért nem csak az úgynevezett a benszülötteket kellene figyelembe vennünk, hanem a helyieket is. És ezzel a jelentés nem foglalkozik, őket nem fedi le. Például a gazdákról nem igazán beszélnek, pedig sokszor őket is érinti a, például a kőolajipar, vagy a rénszarvas tenyésztés, például halászat, ezek a témák ugyanolyan fontosak, mint a kőolajmező kihasználása. A ottani benszülött lakosságot sokszor zavarja, hogy bizonyos északi termékekre tiltásokat vezetnek be. Úgyhogy véleményem szerint ezt a témát változtatni kell a jelentésben. Jobb párbeszédre van szükségünk a benszült emberekkel és a helyi lakosokkal, és ezen a területen nagyon sok lehetőség áll még az EU előtt. Még egyszer szeretnék köszöntet mondani Gálermónak a jelentésért úgy gondolom, hogy egy kicsit még pontosítani kell ezt a jelentést. Minden esetre sok hozzáadott értéket tartalmaz. The second intervention. Jaten Maki? Jaten Maki képviselő. Sorry for pronunciation. Thanks. Elnézést kérek a kiejtésért. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Jattemaki és Jákanszari ne, finn nevek nem olyan egyszerűek kiejtés szempontjából, és ön kiválóan kiejtette ezt mégis. Szeretném megköszönni Gáler úr jelentését, ugyanis az Európai Parlament most először ír jelentést az Európai Unió északi stratégiájáról, vagy északi sarkvidékkel kapcsolatos politikájáról. Szerintem itt volt ennek már az ideje, és ez egy fontos kérdés. Ugyanakkor szeretném megköszönni az együttműködésre való hajlandóságát Száró úrral, és ennek nagyon örülök. Sokra értékelem. tetszik Gáler úr jelentése, nagyon jó gondolatok vannak benne, de három gondolatot azért eh, ki szeretnék fejteni. Az első, az északi dimenzió politikája. Az északi sarki politikát a már meglévő északi stratégia részeként kellene kezelnünk, vagy továbbfejlesztett részeként kellene kezelnünk. Ugyanis az Európai Uniónak van már erre vonatkozólag politikája. Úgyhogy komolyan gondolom azt, hogy az északi-sarki politikát az északi stratégia részeként kellene továbbfejlesztenünk. És nem egy teljesen külön politikai területet kellene ebből csinálnunk. Az Európai Unió már most is nagyon fontos együttműködési politikákat végez, főként a nukleáris biztonság területén, energia, hatékonyság, közlekedés és a szociális jólét kérdéseiben is. De ezen kívül azért még van itt továbbfejlődésre lehetőség. Az Európai Unió északi dimenziója az északi sarkvidéki országokat, Oroszországot, Norvégiát és Izlandot foglalja magába. Fontos partnerei ezek az európai öm, északi sarkvidéki politikáról. Kanadáról és az Egyesült Államokról se feledkezzünk meg, ugyanis ők is együttműködő partnereink, hiszen ők megfigyelő státuszt kaptak. Nagyon fontos lenne tehát az információs hálózatot fejleszteni és specifikusabbá tenni. Ahogy már korábban is elmondtam ebben a szakbizottságban, és más helyszíneken is, a döntős hozóknak arra van szükségük, hogy alátámasztott kutatási eredmények bizonyítsák a sarkvidéki klímaváltozást és más információkat is, tehát tudományos kutatásra van szükségünk és egyébként az Európai Unió sarkvidéki hálózata a civil társadalmat is szolgálhatja ezen a módon. És ahogyan Liza Jákonszári mondta, én is nagyon örülnék annak, hogyha a központ valóban nagyon éjszakon lenne, és a Lapföldi Egyetemmel együttműködésben valósulna meg, mert ők rendelkeznek azzal a tudományos kutatói háttérrel, amire szükség van. Tehát ők már nagyon sokat kutattak ezen a területen. Harmadik gondolat, vagy második. Valóban az őslakosok jogaival is foglalkoznék. Ezt is belefoglalnám a jelentésbe. Őket nem lehet kihagyni, elfeledkezni róluk. A számi nép szeretnék is, hogyha hallhatná hangját, vagy hallathatná hangját európai szinten. De ...2008-ban a bizottság északi sakra vonatkozó közleményében egyébként erre vonatkozólag született is már egy javaslat. Tehát én is ezt támogatnám. És ezen kívül Svédországban és Finnországban is élnek számik, tehát őket is be kell vonni a folyamatba, úgyhogy nagyon sok feladat vár még ránk. Tehát északi ö, sarki ö, információs központ kérdését szerintem jobban ki kellene fejteni, akkor a északi dimenzióba való beleépítését ennek a kérdéskörnek szintén fontosnak tartom. Köszönöm. Bene, la parola alla collega Lő. Lőzin kollégája a szó. Ja, auch ich möchte mich... Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének. Nagyon gondosan tanulmányoztam a jelentést, és láttam azt, hogy Gáler úr mind a környezetvédelmi, mind a geostratégiai aspektusokat, az EU kereskedelmi prioritásait figyelembe vette, de figyelembe vette a biztonság területét is. Van egy dolog, ami szerintem hiányzik, és amely talán az egyik legfontosabb pont lehetne a jövő szempontjából, az minden egyes aspektus összekötése egymással, illetve meg kell nézni azt, hogy hogyan hat az egyik a másikra. Ez szerintem nincs benne a jelentésben. Ez azt jelenti, hogy a megnövekedett környezetszennyezés a régióban az logikus következménye a nagyobb hajózásnak, illetve a, a nyersanyagok kitermelésének. Az ipari fejlődés főként az olaj term- kitermelés, földgáz kitermelés kapcsán a halászat növekedése ahhoz vezet, hogy nagyobb mértékben szennyeződik ez a nagyon érzékeny ökorendszer, és ez ahhoz vezethet, hogy bizonyos fajták eltűnnek. Jelenleg ebben a jelentésben nem látok semmilyen meggyőző stratégiát, hogy hogyan lehetne ezeket a ki nem kerülhető kolerációkat megmutatni, hogyan lehetne ezeket kezelni, hogyan lehetne ezeket kiegész, kiegyenlíteni. A kérdés az az, hogy van-e további fejlődés, vannak-e további elképzelések, és talán az Európai Bizottság tud ezzel kapcsolatban még valamit mondani. Én azt látom, hogy az Európai Uniónak a fő célja az északi sarkvidékkel kapcsolatban, azért történik, hogy annak ezen a hátterében, hogy a klímaváltozás miatt kialakuló olvadás további gazdasági előnyöket jelenthet, például újabb hajózási utak jöhetnek létre, rövidebb lesz a hajózási út, és ebből a hajógyárak húzhatnak hasznot. Az EU klímaváltozás stratégiájában 2008 márciusában kifejtik, hogy eh, jobban ki kell használni a hidrokarbon tartalékokat ott, és eh, ez eh, bizonyos fajta elnyöket rejt biztonság szempontjából is az EU-ban, erről még keveset beszéltünk de ebből fakad az, hogy milyen nagy geostratégiai jelentősége van az északi sarkvidéknek. Kanada, Norvégia, Dánia, az USA már megkezdte igazából az északi sarkvidék militarizálását. Már 2009-ben az USA tengerészete egy sarkvidéki úttervet készített elő, és egy és azt látják, a további konfliktusok lesznek ezen a területen, és ez miatt megfelelő módszereket kell kidolgozni, meg kell nézni azt, hogy mikortól lehetne állandó katonai csapatokat állomásoztatni ott. Tehát azt akarják megvizsgálni, hogy Alaszka északi partvidékén hogyan lehetne ott csapatokat állomásoztatni. Kanadában mm, az Arctic Rangereket 900-ról felemelték több mint 1000-re. Oroszország is időközben már bejelentette, hogy 2020-ig egy újfajta csapatot hoz létre, hogy a gazdaság, illetve a biztonságpolitikai érdekeit meg tudja védeni az északi sarkvidéken. A klímaváltozással kapcsolatban láthatjuk azt, hogy az északi sarkvidék területe nagyon fontos, és mindenképpen azon kell lennünk, hogy alapvető módszerekkel megakadályozzuk a klímaváltozást, és a foszilis tüzelőanyagokkal ne növeljük tovább a klímaváltozást. Nem szabad, hogy az északos sarkvidéken legyen a következő geopatikai tűzfészek. Moratóriumra van szükség az új projekteket illetően, főként a termelést illetően. Mindenképpen szeretnék egyfajta szerződést. Mindig azt mondták, hogy nem opció ez, hiszen teljesen mások a jogi feltételek, de hát ezek a, az érvek engem nem igazán győztek meg. A kérdés az az, hogy tényleg nincs-e egy lehetőség arra, hogy megkössük ezt az egyezményt, vagy inkább nincs akarat erre. Ennek a szerződésnek magában kellene foglalnia egy moratóriumot eh, a nyersanyagok kitermelését illetően, és eh, arról is beszélni kell, hogy katonai célokra nem lehetne felhasználni ezt a területet. Beszéltek az őslakosokról is, és szeretném kifejezni azt, hogy a világ más régióit is meg kellene néznünk azt, hogy a világ milyen régióin ahogy a nyersanyag kitermelése valóban sikerült-e a, a őslakos népességet a nyersanyag kitermelésével jobb helyzetbe hozni? Persönlich vielleicht von so einer Entwicklung äh, profitieren. Mindenképpen beszélnünk kell az őslakosokkal, a gazdálkodókkal, akik részt vesznek ebben a folyamatban, mert lehet, hogy őket ez majd negatívan fogja befolyásolni. Bene, la parola all'ultimo relatore a... Utolsó ennyi jelentéstevő Táránt képviselő. Tänan, herra president. Ja kui lubate, ma jätkan soome ja saksa keele kõrval kolmandas arktil. Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy a finn és a némethez képest a harmadik északi nyelvet, az észtet használhassam. Szeretnék köszöntet mondani Gáler úrnak. Nagyon érdekes és kellemes volt vele együttműködni. működni És szeretném hangsúlyozni, hogy a zöld frakció számára ez egy nagyon fontos kérdés itt az Európai Parlamentben. Mi úgy gondoljuk, hogy úgy tudjuk a legjobban megvédeni az északi sarkvidéket, hogyha egy nemzetközi kötelező érvényű klíma megállapodás születne. Ez viszont nem létezik. Ezért kisebb lépésekre kényszerülünk. Az egyik ilyen kisebb lépés egy Európai Uniós rendelet, a Black Carbon témájában és az ennek kibocsátására vonatkozó szabályok tekintetében. Ami a nemzeti forrásokat illeti, konkrétan gáz és kőolaj mezők találhatók itt. Én személy szerint támogatom ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy az emberiség technológiailag még nincs fölkészülve arra, hogy a természeti erőforrásokat megfelelő módon aknázza ki, és biztos, hogy problémák merülnének föl az emberi természet és a kapcsiság miatt. A jogi feltételek eltérnek a északi és déli területek között. Ez igazából nem így van. A földrajzi feltételek térnek el, és azért vannak jogászaink, hogy olyan megállapodásokat írjanak, amelyek mindenkinek megfelelnek. Viszont úgy néz ki, hogy ilyen megállapodás tekintetében nem létezik még az igazi politikai szándék. A zöldek javasolják ezt, de ezt még általánosságban nem fogadták el. Az északi sarki tanácssal kapcsolatban az EU megfigyelői konfliktust kíván elérni. A múlt héten Norvégia, a Norvég parlamentben elhangzott, hogy ők támogatják azt, hogy az EU megfigyelői státuszt kapjon. Remélhetőleg más északi államok, Svédország és Finnország is ezt támogatni fogja. Még ez nem egyértelmű, minden esetre remélhetjük, hogy ez meg fog történni. Itt, itt ennek a tanácsnak nincsen állandó titkársága. De úgy gondolom, hogy az EU megfelelően el tudná látni a titkársági feladatokat. Hiszen a Rovaniemi kutató központot lehetne felhasználni az északi sarki információs központá, és jobb helye lenne ennek ott, mint Brüsszelben. a halászat kérdéseit is még tisztázni kell, például a fóka vadászatot. Az Európai Bíróság elfogadott egy döntést, ami nem igazán illeszkedik a mi politikai célunkhoz. A konzervatív frakció úgy tudom, hogy két jó javaslata fog előállni. Az egyik a nemzetközi halászat témájában fog megszületni, ahol egyelő jogokat és kötelezettségeket akarnak biztosítani minden fél részére. Ezt nagyon pozitívnak tekintem, és támogathatónak. az amerikai, illetve orosz érdekek tekintetében nem tartom nagyon valószínűleg az erős érdekütközést. Minden esetre ez is hangsúlyozza, hogy az természeti erőforrások felhasználását szabályozni kell, és aranyláz jellegű tevékenységet nem engedhetünk meg ezen a területen. A finn kolléga említette, hogy az őshonos lakosságra is mindenképpen gondolni kell, ezt én magam is nagyon fontosnak tartom. A számik, akik EU területen élnek, az EU fővárosában bizonyos véleménynyilvánítási lehetőséget kapnak, viszont azt is garantálni kell, hogy például a kanadai őshonos lakosságnak az északi sarkvidéki tanácsban nincsen képviselője. Az orosz részvétel is eléggé formális, illetve az oroszországi lehetőségük, és nekünk azt kell biztosítanunk, hogy ugyanolyan jogot kapjanak ezek az északi és sarki ősonosok, mint ami lehetőségük például Kaná- Kanadában vannak. Ennyit szerettem mondani, és köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen. Még hárman kívánnak hozzászólni. Az első Schulz, aztán Landsbergis és Attala képviselők. Kérem, hogy ha lehet, akkor fogják rövidre mondani valójukat. Ich möchte dem Berichterstatter ausdrücklich danken für sein lobenswertes Köszönöm szépen, köszönöm szépen a jelentéstevő nagy szerepvállalását, és ehhez tartozik az a meghallgatás, amit szerveztünk ezen jelentés előtt. Az EU-ban ez egy olyan téma, amiről keveset beszélünk. Az IPRIS jelentésből, a Stockholmi Békekutatási Intézet jelentéséből kitűnik az, hogy Kínának is vannak már érdekei az északi sarkvidéken. A kérdés az az, hogy mihez, mihez tud kezdeni az Európai Unió a sarkvidéki tanácsban egy megfigyelő státusszal, akkor, hogyha a nagyhatalmak, vagy a kialakul nagyhatalmak, küzdenek a hajózási utak, a erőforrások miatt. Ezt mindenképpen szerettem volna megemlíteni. Szeretném megemlíteni még a fegyverkezést is, és ez már látható. Oroszország már próbálja kiterjeszteni a hatalmi területét itt. Grazie molte. Köszönöm. Landsbergis képviselő. Köszönöm szépen. Gáler képviselő által előkészített dokumentum az északi sark vidékkel kapcsolatban rendkívül fontos, nem csak Európa, hanem az egész földgolyó sorsa szempontjából, úgyhogy oda kell figyelnünk rá és persze új stratégiákra van szükségünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok aggodalom is felmerül. A nemzetközi együttműködés szempontjából fontos az, hogy problémák merülhetnek föl, verseny alakulhat ki, tehát el kell kerülni ezeket a helyzeteket. Éppen ezért én azt javaslom Mihálynak, hogy az Európai Unió által aggályosnak tartott területeket is említsed meg a jelentésedben. Például egy módosítás formájában az A preambulum bekezdésben lehetőség nyílna erre. Mi már sokszor beszéltünk arra, hogy az északi-tengeri óceánt és a tengerfenék, valamint a jegek kihasználását, kiaknázását bizonyos országok megkívánják kezdeni. Nem szabad, hogy Európa újra gyarmatosítás hibájába essen. és az ezzel kapcsolatos aggájainkat mindenképpen meg is kellene fogalmaznunk. Utolsó felszólalás. Autala képviselő. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tukea edustaja Jäätteenmäkiä. Köszönöm elnök úr. Szeretném támogatni Tarán urat és Jäätteenmäki asszonyt is, avval kapcsolatban, hogy az őshonos lakosság témáját jobban kell, hogy hangsúlyozzuk. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon sok kis nép él az északi vidéken. nem csak őshonosok, például a hánszik, a mansik, Finnország északi sarki területein, úgyhogy az emberi dimenziót talán jobban kellene hangsúlyoznunk, és többet kellene foglalkoznunk az ezen a területen élő ősonos és nem ősonos lakosokkal. Az EU részéről támogatnunk kellene azt, hogy megtarthassák a nyelvüket, hogy a gyermeknevelésben is a nyelvhasználatot föl tudják tartani, Úgyhogy akik valamilyen őshonos nyelvet beszélnek, ezt a tudást átadhassák a gyermekeiknek. Ezeknek a kis nyelveknek a fenntartását tehát hangsúlyoznunk kellene. A bevezetőben több egyezményre történik utalás. A számi, északi számi megállapodást, az illó megállapodást itt látjuk, illetve olyan megállapodásokat, amelyek különféle jogokat biztosítanak a terület használat, illetve bizonyos vállalkozások területén az őshonos lakosok számára. Köszönöm a bizottság részéről. Garces de los Fasos úr fog röviden hozzászólni. Thank you. Eh, muchas gracias, señor presidente. Eh, de parte de la comisión... Köszönöm, elnök úr. A bizottság először is szeretné hangsúlyozni, hogy nagyon nagy megelégedésére szolgál a jelentés, amit a parlament készít. Számunkra nagyon fontos, hogy elképzeléseket, iránymutatásokat kapjunk az Európai Uniós szakpolitika alkalmazása tekintetében, konkrétan az északi sarkvidék témájában is. Ez nagyon fontos a külügyi szolgálat jövőbeni tevékenysége szempontjából is. Még egyszer mondanám, hogy nagyon elégedettek vagyunk, hiszen nagyon sok fontos elem szerepel ebben a jelentésben az északi sarki együttműködésre vonatkozóan. Szeretnék néhány aspektust említeni, amelyeket az előttem szólók is elemeztek. Először is meg kell erősíteni azt, hogy mi nekünk nincs partvidéki területünk az északi tenger mentén. Ezzel együtt szeretném felhívni a tisztelt képviselők figyelmét arra, hogy ennek ellenére északi sarki szervezet vagyunk mi is annak ellenére, hogy nincs partvidékünk. A jelentésben talán ezt az aspektust érdemes lenne hangsúlyozni, hiszen vannak olyan államok, amelyek nem akarják az EU-t, mint sakvidéki szervezetet tekinteni. Aztán meg kell hagyni a lehetőséget, hogy Izland esetleg csatlakozzon az Európai Unióhoz. Ez abszolút megváltoztatná a helyzetet az északi sakvidéki együttműködés témájában. Néhány képviselő hangsúlyozta az északi dimenziót, Ez az északi vagy északi sarki dimenzió rendkívül fontos az Európai Unió általános északi szakpolitikai tekintetében. Azért egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. 2006-tól máig nem EU-s politika ez, hanem Oroszország, a Norvégiával és Izlanda közös ez az északi politika. Az, amit mi javaslunk 2008-tól kezdve a bizottság részéről, és amit egyébként a tanács is elfogadott, átvett, és szabad utat adott ennek a fajta szakpolitikának. Ez az úgynevezett Európai Uniós északi sarkvidéki politika. Ez lefedi a teljes északi sarkvidéket. Az északi dimenziós szakpolitikák nagyon fontosak, ezért foglalkozunk ezekkel a témákkal, de azt sem szabad elfelejtenünk, ahogy mondtam, hogy az Európai Uniónak igenis vannak jogai és vannak kötelezettségei, hiszen az Európai Unió is északi sarkvidéki területen rendelkezik. Nem szeretnék túl hosszasan hozzászólni. Még azt szeretném hangsúlyozni, hogy egyetértünk avval, hogy fontos a párbeszéd az őslanos lakossággal. Még azt is szeretném elmondani, hogy az nem igaz, hogy a számi néppel ne lenne párbeszédünk, hiszen a számi nép egy része Európai Unióhoz tartozik, Európai Uniós állampolgárok, sőt, ők az egyetlen olyan őshonos északi sarki nép, amely az Európai Unióban állampolgárként jelen van. Márciusban volt például egy, egy ülés, egy megbeszélés, egy egyeztetés velük, és a jövőben is tervezünk bizonyos területekre vonatkozó egyeztetést olyan témákban, amelyek az ősonos lakosokat érintik, esetleg olyan problémákkal foglalkoznak, hogy, hogy távol vannak periférikus területek, vagy pedig egészségügyi kérdések, oktatási kérdések, ezek számukra rendkívül fontosak. Egy képviselő nemrég nagyon helyesen azt mondta, hogy finn és magyar kisebbségek is, vagy finnugori népességek is nehéz helyzetben vannak ezen a területen, például Oroszország területén is. Ezért mi mindenképpen támogatni tudjuk ezt a jelentést, és támogatni tudjuk azt is, hogy az északi sarki együttműködés erősödjön. Fontosnak tartjuk, hogy itt egyébként említik a, a tengeri témákkal foglalkozó főigazgatóságot, tehát ebben a témában is ez nagyon fontos, de nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a külügyi szolgálatnak is fontos szerepet kell játszani az északi sarki együttműködésben, hiszen önálló államokról van szó, önálló területekről van szó, amelyek az Európai Unió partner országai és több ezer év óta vannak jelen az északi sarki területen. Elnök, köszönöm. Módosítók benyújtásának a határideje november 15-e, 15 óra. Elnézést, elfejtettem, hogy még az összefoglalásra át kell adnom a szót önnek. Euh, köszönöm szépen, kedves kollégák, a megjegyzéseiket. Számos megjegyzésüket bele fogom ebbe foglalni, már csak azért is, amit mondtam az elején, hogy résztesebb legyen a tárgyalása például az őslakos népességnek, amivel nem volt elég jelentésben, nem tudtam ezeket megtárgyalni, ezért a módosítások által fog ez belekerülni a jelentésbe. Rekoncári kollega azt mondta, hogy a fő akadályok az északi sárkvidéken, azok főként az gazdaság globalizációjából fakadnak, és nem pedig a klímaváltozásra való reagálás szükségességéből. Szerintem itt eh, egy szintet kell még beemelni, azt kell mondani, hogy egyrészt itt van a globalizáció is, de a klímaváltozás is eh, szükségesé teszi azt, hogy sokkal szorosabban foglalkozunk ezzel a területtel. nem csak az őslakos lakosságra szerettem volna vonatkoztatni, hanem a helyi lakosságra is, akik ott élnek, és akik közösen az őslakosokkal azt mondják, hogy nem szeretnénk múzeumban élni, hanem fenntartható fejlődését szeretnénk elérni a területünknek. Úgy vélem, hogy emiatt egy másik ponthoz is elérkeztem már, és egy kicsit másfajta itt a megközelítésem, mert hát, hogyha azt hallom, hogy moratórium a nyersanyagok kitermelése kapcsán, akkor az nem szolgálja sem a helyi lakosok, sem pedig az őslakosok, sem pedig a többi érdekelt érdekét. A rénszarvas tenyésztés kapcsán Ezt nem vettem még be, de természetesen ezt bevehetjük a jelentésbe. De az őslakosok esetében, illetve az ő fenntartató gazdálkodásukat már felvettem. Ami pedig az északi dimenziót illeti, amit Jeten Meki kollega is felvetett. Itt úgy vélem, hogy a sarkvidéki politikánk nem állhat az északi dimenzió alatt csak. Az északi dimenzió akkor túl lenne feszítve. Az északi dimenzió az mindenki számára nyitva áll, Oroszország számára is, egy úgyfajta északi sakvidéki ablakkal, és volt egy miniszter, aki azt mondta, egy orosz miniszter, aki, hogy nem csak egy ilyen északi sarkvidéki ablak van, hanem kellene egy északi sarkvidéki ajtó is. Aber sie kann nicht uh, unsere insgesamt... Uh... Tehát uh, így lehetne összességében definiálni ezt a fajta sarkvidéki politikánkat. Semmi kifogásom az ellen, hogy uh, itt uh, reprezentáljuk az őslakosokat, akár állandó jelleggel is, de Szerintem a szubszidatás elve alapján ez inkább Finnország számára lehetne fontos, és az EU-nak ezt nem kellene szerintem finanszíroznia. Lőzink kollega azt gondolta, hogy a különböző aspektusokat egymással össze kellene kötni valahogy, én utaltam arra nyomatékosan, minden jelentésem pedig az előadásomban, hogy a különböző aspektusok, aspektusok egymással kompatibilisek, tehát arról kell gondoskodnunk, hogy a halászat, hajózás, klímaváltozás, közvetvédelem, e, erőforrás kitermelés azok ne álljanak egymással ellentétben, hanem inkább ezek a politikákat egyesítsék. Mindig is észben kell tartani azt, hogy mi nem vagyunk ott szuverének, csak együttműködést tudunk kínálni. Hogyha megnézem azt, hogy milyen helyzet Norvégiában, akkor itt vannak földgáz, kőolaj, halászati érdekek, környezetvédelmi érdekek, ezeket kell egyeztetni, és úgy gondolom, hogy ez egy jó módja lehet annak, hogy például Norvégia, illetve Oroszország itt működjenek, vagyis a legmagasabb norvég környezetvédelmi standardokat alkalmazzák, és egy ilyenfajta fajta együttműködési partnerként eh, részt vehetnénk ebben a munkában, és vannak lehetőségek, hogy így a különböző aspektusokat egymással összeegyeztessük. De úgy vélem, hogy eh, a klímaváltozás, klímaváltozást nem csak az északi sarkvidéken lehet leközdeni, hanem globális szinten. Tehát az egyoldalú potikák eh, a sarkvidéken nem igazán fogják megmenteni a klímát. És ellenzem még egyszer tehát a moratóriumot, amit a nyersanyag kitermelésére vetnének ki. Az északi politikák átruházása a sarkadékre, ez nem lehetséges, mert az északon minden területi módon van felosztva, szuverének és teljes mértékben szerződés ellen vannak, nem szeretnének olyan szerződés, mint amilyen a déli sarkvidéken volt. Tehát mindenképpen csak az együttműködést tudjuk felkínálni. Ami pedig a biztonságpolitikát illeti, úgy vélem, és ezzel már minden részvevőhöz fordulok, nem szabad elbeszélni a konfliktusok mellett. Vannak jó eredmények a norvég orosz határvita kapcsán is egy potenciális konfliktus sikerült elkerülniük. Vannak más példák is, ezeket a hely hiánya miatt nem tudom kifejteni. Norvégia aggódott az orosz világító tornyok miatt. Mit auf diese Art betrieben, diese Leuchttürme. Das wird jetzt és ez is egyfajta módja volt annak, ahogy világítottak ezeket a tanyokat, hogy a nukleáris hulladékot leküzdjék. Das kann mit europäischer kooperáción. Hát egy európai együttműködés ezen a területen csökkentheti a konfliktusok lehetőségét. És hogyha az államok az északi sarkvidéken katonai csapatokat akarnak állomásoztatni, akkor nem mondhatjuk azt, hogy nem szabad ezt megtenniük. Csak annyit tudunk mondani, hogy nemzetközileg érjük el azt, hogy a feszültségek ezáltal nem nőnek, a különböző lehetőségeket kell használni, amelyeket az együttműködés rejt, és így a különböző súródásokat, feszültségeket el lehet kerülni. De nem szabad ezek mellett elbeszélni. Hogyha már Kínát említették, hogy Kína is szemet vetett az északi sarkvidékre, akkor, hogyha ez valóban így van, akkor őket is be kell vonni ezekbe a politikákba. Úgy gondolom, hogy a mi súlyunkkal lehetőségünk van arra, hogy konstruktívan tudjunk fellépni, és így ezen terület fejlődését pozitívan és konstruktívan tudjuk befolyásolni. Várom a módosítóikat, illetve az elnyékjelentéstevőkkel további tárgyalásokat. Szerintem körű konszenzus sikerült meg elérnünk. Grazie, kollega Gáler. Non sono previsti Köszönöm, Gáler kollega. Többen már nem kértek szót, úgyhogy mondanám, hogy módosítok benyújtási határidője november 15-e, 15 óra és a vita november 18-án lesz. Következő napirendi pont. Trajan Ungoranál előadó jelentése, Európai Unió Fekete-tengeri stratégiája. Szeptember 16-án már beszéltünk erről a témáról, akkor egy nyilvános meghallgatás volt, szakértők és kollégák a meghallgatás alkalmával elmondták a véleményüket, és hangsúlyozták az Fekete-tengeri stratégia fontosságát. Az eszmesere alapján és azt követően az előadó elkészítette a jelentést. Át is adom a szót Ungureanu kollégának. Thank you, Mr. Uh, Chair. Uh, thank you for Köszönöm, elnök úr. És köszönöm, hogy említette ezt a nyilvános meghallgatást, hiszen ez nagyon is ösztönző volt a jelentés elkészítése szempontjából. Szeretném elmondani, hogy miért is kell készíteni egy tanulmányt, egy jelentést az Európai Unió Fekete-tengeri stratégiájáról. Az északi sarkvidékhez képest a Fekete-tenger sokkal melegebb, sőt, nagyon meleg a mi stratégiai szempontunkból. És a kezetektől fogva hangsúlyoztam, hogy az egyik oka annak, hogy egy ilyen jelentést el kell készíteni, az az, hogy stratégiai megoldásokat és javaslatokat kell kidolgoznunk a Fekete-tengeri terület számára. A jelentés két részből áll. Az első bemutatja a jelenlegi EU stratégiát a Fekete-tengeri területtel kapcsolatban, a második rész pedig alapvető javaslatokat tartalmaz, amelyeket az EU alkalmazhatna, és amelyek alapján egy teljes értékű stratégiát dolgozhatnak ki a Fekete-tenger területe számára. Aztán, hogy tehát miért is van szükséges egy teljes EU stratégiára Fekete-tengeri területre vonatkozóan? Többféle indok, indoklást lehet itt felmutatni. Először is a Fekete-tengeri terület természetesen stratégiai fontosságú az EU számára. Különösen Románia és Bulgária 2007-es csatlakozását követően. Ezt követően a Fekete-tenger részben EU belső tengeré vált. Az EU felismerte ezt a változást, 2007 és 2008 környékére teszem ezt, amikor a Fekete-tengeri szinergiát kidolgozták és elindították, mint szakpolitikai európai eszköz a régió területére vonatkozóan. Második indoklás. Most elemezni kell természetesen a Fekete-tengeri szinergiát. Ez egy nehéz feladat, hiszen nincsenek megfelelő eszközeink arra vonatkozóan, hogy elvégezzük ezt az értékelést, hogy ténylegesen lássuk, hogy hogyan valósul meg a Fekete-tengeri szinergia szakpolitikája. Nincsenek megfelelő eszközeink a monitorozásra, az értékelésre, és emiatt az EU-t kritizálják is, mert egyszerűen képtelen arra, hogy hatékonyan tudja mérni a Fekete-tengeri szinergia teljesülését. Ez a jelenlegi helyzet. Evel együtt, ha akarunk valamit mondani a Fekete-tengeri szinergiáról, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy korlátozott és fragmentált szakpolitika volt, és jelenleg is az. Vannak pozitív aspektusai, főleg technikai területeken és technikai szinten. Minden esetre a végrehajtás késésben van, például olyan fontos területeken, mint a jó kormányzás, a biztonság, Itt jelentősek a kihívások. Ismerve a jelenlegi helyzetet, fel kell, hogy ismerjük, hogy szükség van egy EU fekete-tengeri stratégiára. Természetesen ennek az alapja a fekete-tengeri szinergia pozitív elemei kell, hogy legyenek de egy erősebb szakpolitikai, szakpolitikai, illetve politikai keretet kell, hogy felállítson. Az ilyenfajta stratégiai javaslat véleményem szerint nagyon jól illeszkedik a makrorégiós koncepcióba. És ez hasonló stratégiai kezdeményezésekben már szerepelt, például a Balti, illetve a Dunai stratégia témájában. Hogyha politikai keretről beszélünk, és egy jövőbeni stratégiáról, Véleményem szerint biztosítani kell az integrált megközelítést a Fekete-tengeri régia tekintetében, ez jelenleg nem létezik. Föl kell állítani egy cselekvési tervet, valamint ellenőrzési, beszámolói és nyomonkövetési mechanizmusokat is ki kell alakítani megfelelő emberi és pénzügyi forrásokkal, beleértve, és ezt most hangsúlyozni kívánom, egy külön költségvetési sort a Fekete-tengeri stratégiára vonatkozóan. Ennek véleményem szerint biztosítania kell a Fekete-tengeri régió láthatóságát, főleg a rendszeres miniszteri találkozókra gondolok e tekintetben. Ezen kívül a regionális tulajdonlás kérdését is fontosnak tartom, elismerve Törökország és Oroszország fontos szerepét a Fekete-tengeri regionális együttműködésben. Végül most visszatérnek a fő témára, amit a hozzászólásom elején említettem. Az EU Fekete-tengeri stratégiájában a fő célok a következők. Biztonság, energia, és ennek alapján a jelentésben három konkrét terület szerepel, amelyek a jövőbeni cselekvések prioritását kell, hogy élvezzék. Biztonság, jó kormányzás, energia, közlekedés, környezet, gazdasági és emberi fejlődés. Természetesen a jelentés lehetőségei korlátozottak. Itt a jelentésben a kulcsfontosságú témákat határoztuk meg, majd később szeretném módosítok, amíg gazdagabbá tenni a jelentést. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, és különösen az árnyék előadóknak, mindenkinek a véleményét már előre szeretném megköszönni, és természetesen az Európai Bizottság képviselőjének a véleményét is szívesen meghallgatom. És most várom a hozzászólásaikat. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Schulz úr következik, árnyék jelentéstevő. Der ähm, Bericht zur eu strategie Köszönöm szépen. Nos, a Fekete-tengeri stratégiával kapcsolatos jelentésünk a legfontosabb célokból, prioritásokból indul ki, amelyek jók. De azért vannak még hiányosságok is szerintem, úgyhogy ezeket talán módosítások formájában be lehetne építeni a szövegbe. Három gondolatot fogok most kifejezni, kifejteni. A civil társadalom, illetve a demokrácia előmozdítása érdekében határokon átnyúló hálózatokat kellene létrehoznunk. Világos, hogy mennyire fontosak az ilyen típusú együttműködések, mert ezek, amelyeket egyébként az Európai Uniónak is finanszíroznia kellene, a biztonságra kihatnak, hiszen a biztonságot persze szerződés, nemzetközi szerződésekkel, egyezményekkel kell garantálni, de ugyanakkor a bizalomépítés is rendkívül fontos, hiszen az orosz flotta állandóan jelen van a régióban. Azután nagyon fontos még az is, hogy felvegyük a harcot a drogkereskedők, illetve a szervezet bűnözés ellen ebben a régióban. És itt megint csak javítani kellene a megfogalmazáson. Köszönöm szépen. Kovacsev úr következik a néppártól. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen Ungurán úrnak úrnak is a jelentését örülök annak, hogy megszületett ez a kezdeményezés, hiszen szükség van a Fekete-tenger térségére vonatkozó stratégiára, nagyobb koordinációra van szó az erőfeszítéseink terén. Ugyanis még most is nagyon kevéssé ismerjük el az energia, a biztonság, a közlekedés, illetve a kereskedelmi fontosságát ennek a területének. Az Európai Unió egy új partner ebben a régióban, éppen ezért gazdaságilag és politikailag is fel kell lépnie, politikailag a demokrácia előmozdítása, a jókormányzás, illetve a jogállamiság kérdéseit kell, hogy támogassa, konfliktus megoldás, és hát ugye nem mindig befagyott konfliktusokról van szó ebben a régióban. Ezekben fontos partnerek lehetünk. Az Európai Unió gazdasági szempontból is fontos szereplővé válhat, hiszen a regionális együttműködés, kereskedelmi együttműködést erősítheti és ez főként a határon átnyúló kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése, illetve ennek a területnek az erősítése említése méltó, de sajnos ennek a finanszírozása kevés, kevéssé kielégítő számunkra. Az Európai Uniónak a régió biztonságát is erősítenie kell, és fontos lenne az sorompó illetve az emberkereskedelem megakadályozása. És fontos az is továbbá, hogy ne alakuljanak ki újabb törésvonalak, hiszen a Föld, hiszen a Fekete-tenger régiójában már éppen elég ilyen törésvonal van, sajnos az elmúlt időszakban, főként a kaukázus területén újabbak is kialakultak. Tehát meg kellene akadályoznunk azt, hogy újabb konfliktusok törjenek ki, és ezt a bizalomépítés, illetve a békeépítésen keresztül tudnánk megtenni. Az Európai Parlamentnek is itt fontos szerep juthat. Meg vagyok győződve arról, hogy nem léteznek kétoldalú megoldások a fekete-tengeri problémákra, hiszen az Európai Uniónak úgyis, mint egy globális, ambiciózus szereplőnek segítenie kellene jobban a határokon átnyúló együttműködést. Ugyanis csak így lehet a kihívásoknak megfelelni a régiókban, és ahogyan elmondtam már, még egyszer megköszönöm Unguráneó úrnak a jelentését, és reméljük, hogy a jövőbeli Európai Kül- Külügyi Szolgálat kellőképpen el tudja majd látni szerepét, és az Európai Unió ebben a régióban vezető szerephez juthat. Még egy lépést kellene tennünk a jó irányba, és az Európai Bizottságot fel kellene arra kérnünk, hogy egy teljes mértékű, kiterjedt fekete-tengeri stratégiát alakítson ki megfelelő finanszírozási háttérrel. Van egy terület, amelyet nagyon szeretnék látni, a koordinálni kellene a hajómentési munkálatokat, ugyanis sajnos rossz tapasztalatok is voltak az elmúlt időben, elmúlt időszakban, óriási anyagi károkkal és sajnos emberéletet is követelt ez a tragédia. A REGI szakbizottságban árnyékjelentéstevője vagyok ennek a véleménynek, és ott a kulturális örökségre fogom felhívni a figyelmet, hiszen ez rendkívül gazdag, a régióban, de sajnos nem túlságosan ismert ez a kulturális örökség. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a turizmus és a kulturális csereprogramok előmozdítása szintén fontos cél lehet, tehát regionális marketing és a környező országokkal való együttműködés lehetne még fontos ebből a szempontból. Ez remélem, hogy nem csak a bolgár és román parlamenti képviselőket érdekli, hanem az egész Európai Parlamentet. Köszönöm szépen! Grazie, colleghi, abbiamo... Köszönöm. Kollégák, öten kértek szót, aztán természetesen az előadónak is meg kell adnom az összefoglalás lehetőségét, úgyhogy kérem, hogy rövidebbre fogják a véleményüket. Nikolaj kollégája szó az ALDE részéről. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni ezt a jelentést, és szeretnék egy kicsit beszélni a külügyi politikánk hatékonyságáról. 2007-ben is indítottunk egy fekete-tengeri szinergiát, de gyakorlatilag mostanáig semmi nem történt. Aztán keleti partnerség, ez sem egy igazán, mondjuk idézőjelben mondanám, hogy nem igazán jól működik. Úgy gondolom, hogy a jelentés igazából fel kell, hogy hívja a figyelmet az általános külügyi szakpolitikai eszközeinkre, és különösen a szomszédsági politika területére gondolok. A terület az európai biztonság szempontjából is fontos. A NATO jelen van, megfelelően gondoskodik a terület biztonságának a fenntartásáról, de ennek ellenére sem szabad elfelejtenünk a konfliktusokat. A transznisztriai terület, a grúz konfliktus, azerbajdzsáni problémák. Az Európai Unió ezekben részes, és úgy gondolom, hogy még inkább részesei kell, hogy legyünk a konfliktusok megoldásának a területen. Vannak egyéb témák is, amelyeket szerintem a jelentésben említeni kellene. Először is az Európai Unió határai. Bevándorlásról szoktunk beszélni, határbiztonságról szoktunk beszélni, de konkrét tevékenységre is szükség van, hiszen igazából az ázsiai bevándorlás kapujáról van szó ezen a területen, és a határbiztonságot fokozni kell emberkereskedelem szintén jelentős mértékben jelen van ezen a területen. Az Európai Uniónak hatékonyan kell föllépnie az emberkereskedelem elleni harcban. Hasonlóan a kábítószerkereskedelem is ugyanilyen téma. Ez a stratégia véleményem szerint az EU-Oroszország kapcsolat részét is kell, hogy képezze hiszen itt említjük az EU-orosz kapcsolatot, a Fekete-tenger fontos része ennek az EU-orosz kapcsolatnak. Köszönöm. Kirillov képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. To add to what... Az elhangzottakhoz szeretnék hozzáfűzni néhány dolgot. Természetesen a teljes Fekete-tengeri területre és az itteni együttműködésre koncentrálunk. Igazából elég nehéz volt ezt megtenni. És ez igaz az Európai Bizottság politikájára is. Véleményem szerint fontos, hogy ebben az irányban dolgozunk, és hogy megpróbáljunk eredményeket is elérni hiszen egyetértek én is azzal, hogy a Fekete-tengeri szinergia az csak egy jó elképzelés maradt, de mostanáig semmi lényeges nem történt. Miért is fontos ez? Ahogy azt már említették előttem is, nagyon gyakorlatiasaknak kell lennünk. A román és bolgár Schengeni csatlakozással a fekete tenger nagyon nagy figyelmet fog kapni az emberkereskedelem témájában, ugyanúgy, mint ahogy ez a földközi tengernél már ma is létezik. Hogyha nem készülünk erre föl, ez csak egy része annak, amit meg kell, hogy tegyünk, de hogyha nem koncentrálunk erre a szakpolitikára, akkor rendkívül sok problémánk lesz Nagyon jó, hogy együtt beszélünk a Dunai stratégiáról és a Fekete tengeri stratégiáról idén, hiszen mindkettő kapcsolódik az emberkereskedelemhez, mindenféle dolog illegális csatornájaként működik. Ez nagyon fontosak a terrorista elleni lépések is. Ezek mind nagyon is szorosan egymáshoz kapcsolódó témák. Egyetértek a jelentés leírásával a stratégia tekintetében, viszont a biztonság kérdései, illetve a végrehajtás területével kapcsolatban, illetve az, hogy legyen egy külön költségfejtési sor, ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy ahhoz, hogy ténylegesen konkrét eredményt tudjunk elni, valójában koncentrálnunk kell erre a területre, mert egyébként súlyos problémáink lesznek. Ágyi Georgiú képviselője a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Lenne néhány kérdésem és néhány megjegyzésem jelentés készítőjéhez. Kétségtelen az, hogy ez egy nagyon fontos terület a népesség számára, de nem csak nekik, de nem igazán értettem azt, hogy volt-e már itt eh, valamilyen fajta közös eh, megállapodás a különböző kormányok között az érintett területeken. Tehát milyen eh, megközelítést alkalmaztak ez idáig. És a jelentés készítője, illetve tehát beszélt a jelentés készítője az adott eh, országok eh, parlamentjeivel, beszélte a közös jövőről ezen területek esetében nem szabad, hogy az a benyomás alakuljon ki, hogy mi így beavatkozunk, anélkül, hogy az érintett népességeket ne vonnánk be ebbe a folyamatba. Most pedig hadd térjek rá a legfontosabb témámra, amelyről szeretnék beszélni, ez pedig a biztonság és az energia kérdése. Ezek a legfontosabb pontok. Nagyon átfogó témák ezek, és az előttem szóló már az immigrá- a bevándorlásra is beszélt, de főként az állampolgárokra, a népességre kell gondolnunk, akik nagyon nehéz időket éltek meg. A kérdés az az, hogy mi a helyzet ezzel a jelentéssel, illetve az Európai Unió intézkedéseivel, hogyan lehetne tenni azért, hogy a lakosok valóban azt érjék meg, hogy javul a helyzetük, hogy meg lehessen szüntetni a szegénységet, hogy valóban felelősséget tudjanak vállalni a fejlődésükért, és eh, hogy el lehessen eh, kerülni a kivándorlást. Tudjuk, hogy azért történik a kivándorlás is, mert ezáltal remélik, hogy jobb lesz a helyzetük majd. Grazie. Köszönöm szépen. Préda képviselője szó. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy először is gratuláljak kollégámnak az itt beterjesztett szöveghez. Másodszorban arra szeretnék rámutatni, hogy nagyon meggyőző volt az, hogy a jelentéshez kapcsolódó indoklásban szerepel a Fekete-tenger stratégiai fontossága. Én úgy vélem, hogy ez szintén, ez szerintem is nagyon fontos kérdés, és a végső szövegben, a végső jelentésben a módosítások beterjesztése, illetve a viták után politikai értelemben fontos az, hogy megjelenjen ez a gondolat. Tehát, hogy a Fekete-tengeri stratégia az egy stratégiai fontosságú kérdés. Azután a jelentéstevő nagyon helyesen megjegyezte az indoklásban, hogy mennyire töredezett jellege van az Európai Uniós tevékenységeknek a Fekete-tenger régiójában. Itt most gondolhatunk politikai, de pénzügyi vonatkozásokra is. Például az egyik kísérleti tervre szánt összegek átirányítása más terhek, tervekre, eredetileg a Fekete-tengeri stratégiára kellett volna egy bizonyos költségvetési sort használni, de aztán teljesen más területen került ez felhasználásra, és ez a fajta töredezettség sajnos megtizedeli a szinergiákat ebben a régióban. Éppen ezért a mi feladatunk az, parlamenti képviselőknek, hogy odafigyeljünk erre. Utolsó felszólalás. Weigl képviselő. Hvala lepa, gospod predsednik. Ker se opravičujem, ker sem prišel tako pozno, ker sem imel... Elnézést, hogy elkéstem, de más elfoglaltságom volt. Részt kellett eh, vennem a DEVE szakbizottság ülésén. Szeretnék köszönetet mondani, és szeretnék gratulálni is eh, Ungroánó kollégának, ezért a nagyon részletes jelentéséért. Úgy vélem, hogy nagyon méreható elemzést mutatott be. Nem fogom megismételni azt, amit az előttem szólók már elmondtak. Nagyon fontos területe ez az Európai Uniónak. Ez egy olyan régió, ahol sok ország van, nem csak és ezek az országok nem egyformán módon közelednek az Európai Unió irányába, vannak bilaterális kapcsolataink számos országgal, és ezen országok közül sok fontos szerepet játszhat az Európai Unió konstruktív stratégiájában. Lehet, hogy azon országra kellene építenünk, hogy ők is beleszolhassanak ebbe a stratégiába. Ez ezt a stratégiát tovább kell még fejlesztenünk, lehet, hogy nagyobb energiát és időt kellene belefektetni ezen stratégia kidolgozásába. Ez a stratégia hozzá fog járulni a régió stabilitásához, ez egy szomszédos területe az Európai Uniónak. Ahogy önök is tudják, voltak eh, úgynevezett alvó konfliktusok, és ezért eh, sokkal proaktívabb megközelítést kell alkalmaznunk akkor, amikor a befagyott konfliktusokkal nézünk szembe, és megoldást kell találni ezen konfliktusokra. Ez a terület nagyon fontos az energia szempontjából is, ezt nem fogom még egyszer ismételni, ez benne van a jelentésben, de ami még ennél is fontosabb az az, hogy ügyeljünk a stratégián belül az emberi jogokra. Ki kell építeni a demokratikus rendszert, a demokratikus struktúrákat, a demokráciát létre kell hozni az terület minden, orsz- minden országában, főként azokban, amelyek az Európai Unióhoz kívánnak ö, közeledni. Grazie, kollega Weigl. Köszönöm szépen. Természetesen mindig szívesen fogadjuk Önt. Most a bizottságtól következik Viktor Bese. Grazie, onorevole Presidente. Euh, euh, Köszönöm, elnök úr. Néhány bevezető szó, még mielőtt gratulálnék az előadónak. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés nagyon sok eh, pozitív elképzelést eh, tartalmaz, és nagyon fontos a jövő számára, arra alapoz, amit ma teszünk. Az egy kiegyensúlyozottnak tartom a jelentést, és lehetővé teszi, hogy előre tudjunk lépni és hogy a mai helyzethez képest több föl tudjunk építeni egy ilyen megfelelő stratégiát. Aztán szeretnék arra is emlékeztetni mindenkit, hogy a Fekete-tengeri stratégia csak egy eleme a Fekete-tengeri szakpolitikánknak, hiszen a különböző érintett államokkal nagyon intenzív a kapcsolatunk, és a stratégiánk alapját képezi. A Fekete-tengeri szinergia igazából ennek a szakpolitikának csak az együttműködési elemei tartalmazza. És már is átérnék az elhangzott nagyon érdekes javaslatokra. Először is nagyon szívesen fogunk együttműködni önökkel a javaslatok tekintetében. Természetesen vannak bizonyos prioritások, említették a biztonság témáját, bevándorlás kérdését. Ezek olyan témák, amelyek mindenképpen szerepelni fognak a stratégiában, és természetesen a jövőbeni szakpolitika kialakításában is. Röviden szeretnék szólni arról is, hogy nem szabad alulbecsülni a végrehajtás kérdéseit. Ez a régió, amiről szó van, nagyon nehéz régió, most nem is akarom említeni a nehézség különböző elemeit, viszont arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy mostanáig egy bizonyos technikai megközelítést alkalmaztunk, a kislépések stratégiáját, és természetesen ennek az oka, hogy nehéznek tartjuk ezt a területet. Még ezzel a megközelítéssel is nehézségekbe ütközünk még semmi nem dőlt el. Meg kell különböztetni a végrehajtást, a végrehajtási nehézségeket, illetve azt az egyetemű elképzelést, hogy milyen céljaink vannak ebben a régióban hibás lenne véleményem szerint, és ezt az előadó is mondta, hogyha a mi elképzelésünk akadályaként látnánk ezeket a technikai akadályokat. Egyértelműen kell látnunk, hogy mit akarunk, aztán persze megnézzük, hogy milyen nehézségek merülnek fel a végrehajtás területén. Minden esetre az nagyon fontos, hogy egyértelmű és egyértelműen kifejezett legyen a mi szakpolitikai célunk. Ebben a parlamentnek is lényeges szerepe van. Végül, elnök úr, mindig a, az utolsó szavak, amelyek színesítik a képet. Vannak nagyon gyakorlatias, nagyon logisztikai jellegű megközelítések azért, hogy mindez működhessen. Politikai feltételekre is szükség van természetesen. Az államok együttműködése természetesen rendkívül fontos, de mi nálunk is meg kell nézni az adminisztratív, illetve a pénzügyi feltételeket. Hogyha szerepet akarunk játszani ebben a régióban, akkor ennek meg lesz az ára a teljesen konkrét értelemben is. Költségvetési, adminisztratív, emberi forrásokra gondolok. És amit nem igazán akarunk ez a stratégiával, hogyha új elvárások születnének, és új igények. Egyetemvé kell tenni, hogy mit akarunk, és ezt hogyan valósítjuk meg. Az egyik tisztelt képviselő is emlékeztet erre. Az új külügyi szolgálat felállítása kiváló alkalom arra, hogy helyre tegyük a politikai prioritásokat. Köszönöm, elnök úr! Grazie, Köszönöm, Besé úr. Köszönöm, hogy egyértelműen fogalmazott. És akkor az előadója szó, hogy összefoglalja az elhangzottakat. elnök képviselője szó. Um, it's already a... Ez már azt hiszem egy nagyon gyümölcsöző vita, nagyon sok érdekes gondolatot hallhattunk. Megpróbálom röviden összefogni a mondani valómat hiszen azt hiszem, hogy van már egyfajta megegyezés azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos stratégiai szempontból a Fekete-tenger térsége. Ez nem egy román-bulgár kérdés. Ha valaha is az volt, ez ma nincs így, hiszen itt inkább egy regionális kérdésről van szó, és ráadásul teljes mértékben beleépül az Európai Unióhoz kapcsolódó problematikákhoz, és ugyanez igaz a negatív oldalaira is. Valóban nagyon sok a kihívás biztonsági szempontból, a kábítószerkereskedelem az egyik ilyen probléma. Kovácsev úr megint csak a fegyverek problémájára hívta fel a figyelmet. De itt megint csak azt hangsúlyoznám, hogy nincsenek bilaterális kétoldalú megoldások erre a problémára. Kovacsev úrtól hallhattuk azt is, hogy mennyire sürgős lenne a mentési munkálatok segítése, Ugye nem olyan régen történt egy tengeri tragédia, Nikolai asszonynal is egyetértek abban, hogy nem túl sok minden történt a Fekete-tengeri szinergia kérdésében, de itt azt is hallhattuk, hogy ez nem egy közös politika, de ugyanakkor hatalmas lehetőségek rejlenek benne, hogy ezeket a blokkolt helyzeteket megoldja. Úgyhogy erre mindig oda kellene figyelnünk. Kirilov úr is egy nagyon is érdekes gondolatot vetett fel, azzal kapcsolatban, hogy amint Románia és Bulgária Schengeni régió részévé válik, még inkább fontossá válik ez a terület, a Fekete-tenger. És Hátyi Gergő úrnak válaszként azt tudom mondani, hogy Kijevben 2008-ban miniszteri szintű találkozóra került sor, és annak az volt a célja, hogy a mechanizmust újra beindítsuk. Préda úr a régió stratégiai jelentőségére hívta fel a figyelmet, amelyet minden bizonyal osztunk mi is. Vágyan úr pedig az emberi jogi problémákról tett említést. Azt hiszem, hogy a jelentésben ennek is szerepelnie kellene. És végül Pesev úr megjegyzései. Nagyon jó elemzését adta politikai szempontból a Fekete-tengeri régiónak, és ebből is érthető az, hogy mennyire nehéz európai szinten bármilyen kezdeményezéssel élni. De természetesen nem vagyunk még az alagút végén, de megpróbáljuk megoldani a problémákat. Persze a pénz nem lenne rossz, ugyanis, hogyha valóban jelentős szereplővé kívánunk válni, akkor koherensnek kell mutatkoznunk, finanszírozási szempontból is. Köszönöm szépen! Grazie. Köszönöm. Módosító indítványok benyújtásának a határideje november 16-a, kedd, 12 óra. Hetes napirendi pont, ahogy mondtam, törlése került, úgyhogy a munkánkat ezzel lezárjuk. És akik fel vannak hatalmazva a részvételre, azoknak azt szeretném mondani, hogy kb. 10 perc múlva, 11.30-kor kezdjük a kibővített elnökiségi ülést. Köszönöm mindenkinek a részvételt.